Nyitom az ülést. És egy új napi rendi ponttal folytatjuk, ami a bizottság közleménye az Európai Bíróság április 8-ai ítéletéről az adatok megőrzésével kapcsolatban. Először Malmström biztos asszonynak szeretném megadni a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim, jó estét kívánok, és köszönöm szépen a lehetőséget, hogy megoszthatom eh, önökkel az Európai Bíróság néhány nappal ezelőtt meghozott ítéletét. A bizottság eh, üdvözli az ítélet eh, világos mi voltát. Ez az ítélet megerősíti a bizottság értékelésének legfontosabb pontjait a 2011-es jelentésből, amit annak idején a Libes szakbizottsággal is megvitattunk. Az adatok megőrzéséről szóló irányelv nem felel meg az arányosság elvének, és több biztosítékot kellene, hogy tartalmazzon. A nemzeti hatóságoknak is be kellene vonódniuk abba, hogy mi számít súlyos bűncselekménynek, hogyan alakul az adatok biztonsága, illetve fontos még, hogy meg kell különböztetni az egyes személyeket azt szerint, hogy mennyire voltak közel az eseményekhez, és szükséges a szakmai titoktartás biztosítása is. A bizottság értékelő jelentése szintén rámutatott ezen pontok némelyikére. A második pont arról szól, hogy adatok megőrzése önmagában nem sérti meg az alapjogokat, de a bíróság hangsúlyozta, hogy az arányosság elvét be kell tartani, és szigorú feltételeket is meghatározott ezzel kapcsolatban elismeri, hogy az alapjogok bizonyos mértékű korlátozása indokolt lehet a legitim érdek miatt, amennyiben a súlyos bűncselekmények vagy a terrorizmus ellen kell fellépni. A bizottság már elkezdte annak vizsgálatát, hogy szükség van-e új jogalkotási javaslatra. Ebben az esetben a következő bizottság fog majd ezzel foglalkozni. Az Európai Bíróság ítélete hangsúlyozza, hogy az adatvédelmi reformot minél hamarabb el kell fogadni, és azt az irányelv tervezetet is, ami az igazságügyi szektorra vonatkozik. Köszönjük szépen, most pedig Weber úrnak adok szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony, kedves kollégák! Először is az ítéletről. Az Európai Bíróság ítélete világosá teszi, hogy Európa eh, tovább lépett, tovább nőtt, a parlament, eh, a politika döntött, az Európai Miniszterek Tanácsával együtt, de egy bíróság, eh, az Európai Bíróság ellenőrzést gyakorol felettünk, és ez így is van eh, jól. Mi az Európai Bíróságnak a ellenőrzése alatt állunk, a polgárokat eh, és a polgárok alapjogait védi a minket ellenőrző bíróság, és nyilvánvalóan a jogszabály alkotó sem áll a törvények fölött. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez egy pozitív tényként rögzítendő, ezt képviselőket is kívánom aláhúzni, és a nemzeti eh, bíróságok is eh, kell, hogy lássák ezt a jelet. Így például a Kárszorai Német Szövetségi Alkotmánybíróság eh, is pozitívan állapíthatja meg, hogy e az európai jogállamiság működőképes. És ez a bírósági ítélet az emberi jogi kartának a jelentőségét is kiemeli. Mi európaiként, parlamenterekként mindenképpen büszkék kell legyünk eh, az alapvető emberi jogoknak erre a gyűjteményére, hiszen ez védi a magánéletet és a személyhez fűződő adatoknak a integritását, eh, a vallásszabadságot és más pontokat. Mind mi európaiak ezekre eh, az értékekre, az értékeknek erre a katalógusára büszkék kell, hogy legyünk. Ugyanakkor, kedves kollégák, a továbbra is fennáll egy nagyon fontos probléma, és ez a következő. Európa továbbra is a terror nyomása alatt kell, eh, hogy éljen, és a mindennapi terrorfenyegetettség nem csak valahol a virágon létezik, hanem itt a közelünkben is. Továbbra is sok halottat látunk, Európában is sok eh, haláleset történt, eh, és ehhez emberi sorsok, családok szétesése kapcsolódik, és a polgároknak polgárokkal szemben az államnak az is a feladata, hogy megvédje őket ettől a terrortól. Úgyhogy a néppárti frakció nevében szeretném még egyszer leszögezni, a terror fenyegetettség továbbra is itt van, és a terrorizmus akárcsak az elmúlt években a lehető legtöbb technikai lehetőséget kihasználja. Tudjuk, hogy például egy mobiltelefon adott jellel robbantottak Madridban bombát, és nyilvánvalóan ezek ellen az állam nem lehet védtelen az én saját hazámban, Németországban a szövetségi nyomozó hivatalnak a statisztikája és az Európa statisztika is világosak. A szervezett bűnözés és a terrorizmus ellen szükségünk van a kapcsolati adatokra, hiszen ezek értékes következtetéseket tesznek lehetővé, és ezért is gondoljuk azt, hogy szükséges most egy eh, revíziónak a végrehajtása. Ahogy Malmström asszony is elmondta, a bizottság kifejezetten megkívánja engedni, hogy a polgárok adatait tárgyaljuk. Tehát nem a tárgyalás, a tároljuk. Nem csak a tárolás tényéről van szó itt most, hanem hogy milyen feltételekkel tároljuk ezeket az adatokat. Azt várjuk a bizottságtól, hogy a következő parlamenti ciklusban egy új javaslatot terjeszen elő, amely az Európai Bíróságnak az ítéletét is figyelembe veszi. A kapcsolati adatok, azok tárolásának időtartama, eh, az csökkenthető szükségünk van egy közös tárolási időtartamra, minimális tárolási időtartamra, és szükségünk van közös kritériumokra, hogy mikor adunk hozzáférés ezekhez az adatokhoz, így például a legsúlyosabb bűncselekmény esetében, és szükségünk van természetesen a bírói hozzájárulásnak az előfeltételére is. Úgyhogy az a kérésem a biztos asszonyhoz, hiszen még októberig a hivatalában lesz, és nyilvánvalóan nem fognak a biztosok kivérezni a választási kampányban, hanem tovább és tovább dolgoznak Brüsszelben. Tehát kérem a bizottságot arra, hogy a lehető leghamarabb haladéktalan álljon elő új javaslattal, terjessze azt be. És utolsó érvként még kívánom elmondani, hogy miért szükséges egy új javaslat itt nem arról van szó, hogy szabályozatlan területek maradnak, hiszen ezután az ítélet után is a tagállami szabályozások azok hatályban maradnak és Európának is az az érdeke, hogy az alapvető jogokat tovább védjük. Nekünk most az a feladatunk, hogy az adatok megőrzésére egy jogszabály keretet terjeszünk elé, ennek hiányában ugyanis azt fogjuk megélni, hogy nemzeti vadhajtások terjednek el, és minden egyes tagállam a saját maga sztenderdjét dolgozza ki. Ez nyilvánvalóan nem lehet az európai alapjogi védelmi rendszernek az érdekében. Ezért a néppárt tiszteletben tartva a bíróság ítéletet és az emberi jogokat is, azt mondja, hogy szükségünk van erre az irányelvre, annak érdekében, hogy az állam a terror elleni ö, ö, harcban ne legyen védtelen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Weber úr, elfogad egy kék kártyás kérdést Martin úrtól? Thanks, President, and thanks for accepting. Murphy úr, köszönöm ennek úr, köszönöm, hogy elfogadta a kérdést. A, feltenném azt a kérdést, hogy a terror ön azt mondta, hogy a terror hasznos eszköz, ez az ön frakciója számára is hasznos eszköz, és azok számára is, akik alá akarják ásni az emberi szabadságjogokat és a terrorral szembeni háborút kifogásként használják. Kedves kolléga, senki sem használja fel nemtelen célokra a terrorizmus érvét Ugyanakkor, mm, eh, ahogy kihallom azon kérdésében, vannak bizonyos kollégák, eh, akik ignorálják a terrorizmusnak a veszélyét, eh, és különböző dolgokkal próbálják a emberek védelmét aláásni. Mind a két dolog fontos számunkra, az alapjogok védelme is, és a terror harc is. The floor. Um, Intvert asszonynak adom meg a szót. Oh, sorry. Elnézést. Moráes úr kettő és fél percben. Intved asszonya összekevertek, ez érdekes érzés. Lehet, hogy hasonlókat szoktam mondani. A szocialista frakció nevében, ennek úr, az adatmegőrzési irányelvet nagyon nehéz pillanatban fogadtuk el, és a frakció üdvözli ezt a nagyon nagy kiadású és átgondolt ítéletet nem csak a terrorizmus és egyéb okok miatt fontos ez az ítélet, nagyon sok ilyen probléma akkor is fönnállt, korábban is fönnálltak ezek a problémák. A bírósági ítélet megerősíti azt, hogy jelenlegi szabályok nem megfelelőek, nem kellőképpen kiegyensúlyozottak egyrészt a, a között, hogy a rendőrségek el tudják végezni a munkájukat, meg tudják védeni a polgárokat, és egyúttal megvédjük a polgárok alapvető jogait és adatait. Biztosítanunk kell, hogy mindig a kockázattal arányos legyen a déta megérzés. Ez az ítélet azt mondja, hogy továbbra is van lehetőség adott megérzésre, azonban a e, biztonsági és terrorista fenyegetéseket kezeljük, azonban nem lehet tömegesen úgy gyűjteni adatokat, ahogy ezt Snowden előtti időszakban azt tettük, és ez rendkívül fontos az adatmegőrzési e, szabályok nem mentek át ezen a próbán, bírósági próbatételen, az európai jogi rendszeren belül magas szintű személyes adatvédelmi szabályok érvényesek, és ennek meg kell felelnie minden más szabályozásnak is. Az Európai Alapjogokról vonatkozó alapjogi karta szellemében az alapvető jogok minden megsértését kellőképpen igazolni kell, definiálni kell a súlyos bűncselekményt, meg kell határozni, hogy milyen módon lehet hozzájutni hozzáférni az adatokhoz, azokat meddig lehet megőrizni. Úgy gondolom, hogy kérdés, hogy mi lesz ezután, az Európai Parlament számára ez lehetőség arra, hogy hangsúlyozzuk a tanács felé, hogy mennyire fontos megalapotásra jutni az adatvédelmi csomag szövegét, illetően különösen a jog érvényesítése kapcsolatos, eh, igazgatása kapcsolatos E, szabályokat tekintve a parlament már benyújtotta a saját álláspontját. A következő lépése ennek a vitának, e, ennek a jogalkotási folyamatnak a befejezése. A Snowden ügy és a későbbi e, tömeges megfigyelési ügyek után a parlament ismét arra kényszerül, hogy felhívja a tanács figyelmét arra, hogy mennyire fontos ez a csomag, és Eh, fontos, hogy eh, az alapvető, eh, ezen alapvető fontosságú bírósági ítéletnek megfeleljünk. Elnök, köszönöm, Intved asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy a tanács, mint máskor is, nincs itt. Úgy gondolom, hogy ez szégyen és gyalázat, hiszen pont a tanács volt az, amely 2005-ben nagyon sok nyomást gyakorolt erre a parlamentre, hogy nagyon rövid idővel fogadjuk el ezt az anyagot, és látjuk, eh, hogy ennek mi az eredménye, rossz jogalkotás volt. Eh, nem mondanám azt, hogy eh, de hát megmondtuk elére, mert ez nem illene de talán ebből tanulnunk kellene. Nem a bíróságnak kellene törölni azokat a szabályokat, amelyeket mi elfogadtunk, hanem eleve jogilag, maga, jogilag biztos lábakon álló döntéseket kellene hoznunk, és ilyen törvényeket kellene megalkotnunk. Nem csak politikailag célszerűnek kellene lennie ezeknek az általunk elfogadott szabályoknak, hanem jogilag is golyóállónak kell lenniük mielőtt a tagállami törvényekre térnék rá, évek óta vártuk a valós értékelést, és a tagállamok mindeddig teljes mértékben figyelmen kívül hagyták ezt a kérést, és semmiféle bizonyítékot nem adtak arra nézve, hogy ez a tömeges megfigyelés például, ez biztonságosabbá tette a világot, az életünket. Pontosan ezért tekinti a bíróság aránytalannak a tömeges adat megőrzést. Ami a kihatásokat illeti először is szeretném a bizottság értékelését hallani. Szeretném azt látni, hogy az egyhangú-e, és e, ugye nem automatikusan veszítik el a tagállami törvények a hatályukat, ami érdekes, mert hogyha a bíróság azt mondja, hogy a direktíva alapjai aránytalanok, és nem megfelelők, akkor az ez, ezeket átültető tagállami szabályozás hogyan lehet arányos? Mit fog a bizottság tenni? Elkezd egy fordított szabálysértési eljárást, például ugye Hollandiában nincs is alkotmánybíróság, amely ellenőrizhetné, hogy mennyire alkotmányos a tagállami jog elképzelhető, hogy a tagállami adatmegőrzési szabályok, törvények hatályban maradnak, és ha például az Europol használja fel az ezen törvények alapján összeszedett adatokat, akkor a Europol azzal megsérti a törvényt, vagy nem? Mi történik, hogyha távközlési cégek egyszerűen nem hajlandóak a továbbiakban gyűjteni és megőrizni az adatokat a tagállami törvények kielégítése céljából. Úgyhogy szeretném látni, hogy ha a bizottság elmondaná, hogy a PNR, a SWIFT, az Eurodac, a rendszámok és egyéb adatgyűjtő rendszerekre hogyan hat ki ez a bíróságítélet, hiszen most folyik például a PNR utas adatoknak a, a, a gyűjtésre vonatkozó rendszer kialakítása. És végül, igen, Weber úr, szeretnénk, hogyha az emberek biztonságban lennének, azonban ehhez valóban hatékony törvényekre van szükség. Semmiféle bizonyíték arra nincs, hogy az adatgyűjtés eddigi eh, módszere hatékony lett volna. Tehát sokkal kevésbé intruzív az emberek, tehát kevésbé beavatkozó, sokkal okosabb módszerek kellenek az emberek biztonságos helyzetbe tartása érdekében. Elnök, köszönöm szépen, elfogad Intveld asszony egy kékkártyás kérdést. Kedves kolléganő, én hogy azzal védekeztem, hogy, a, hogy annak idején igen elszavaztam, és én a szociáldemokrata kollégákkal ellentétben tartom a szavamat. Én azt mondtam, hogy itt egyensúlyra van szükség. A önhöz szóló konkrét kérdésem is, hogyha nem kapunk új bizottsági javaslatot, és ön nem tett azzal kapcsolatban kérdés, hogy szeretne vagy sem új javaslatot, akkor az nyilvánvalóan a nemzeti vadhajtásokat engedi csak terjedni, és akkor az kevesebb adatvédelmet fog biztosítani. Ezért a konkrét kérdésem a liberálisokhoz az, hogy szeretnének-e új javaslatot, hogy az Európai Bíróság ítéletének megfelelően védjék az alapvető jogokat, vagy sem. Ezt a konkrét kérdést válaszolja meg. Weber úr, én úgy gondolom, hogy a probléma pont ennek fordít fordítotja. Úgy gondolom, hogy elfogadhatatlan, hogy a tagállamok nem vonják vissza a tagállami szabályaikat, hogyha azok egyértelműen sértik az alapvető jogokat. Amit ön javasló, az nem más, mint ö, ö, politika mosás, a pénzmosás példázatát használva. Azt akarjuk, hogy olyan törvények legyenek, amelyek ténylegesen segítenek az embereknek, és biztonságosabbá teszi az életüket. Szeretném, hogyha ön adna nekem egy adatot, amely bizonyítja azt, hogy valaha is segített ebbe az irányba bennünket. A tömeges adatgyűjtés, eh, a bizottság, és ez a kérdésem, a bizottság eh, fog -e egy teljesen új megoldása, okos törvényekre javaslatot tenni, amelyek nem csak megoldják a problémát, hanem az emberek jogait is tisztában tartják. el. köszönöm szépen. Most folytatjuk Sargentini asszonyjal. Köszönöm. szépen. Az elmúlt tíz évben az adatokkal kapcsolatos éhsége a tagállamoknak nagyon megnövekedett. Az igazságszolgáltatás és a rendőrség, illetőleg a politikusok ennek kívántak eleget tenni, annak érdekében, hogy mindent tudjanak mindenkiről. Az Európai Bíróságnak az ítélete nyilván nem hagy kétséget a felől, hogy az európai jogszabálynak nem lett volna szabad sohasem létrejönnie. A tömeges megfigyelése, kapcsolatos szabályokat újra meg kell vizsgálni, és gyorsan kell ezt tenni. Szerintem eh, az Egyesült Államokkal kötött légiutas adatokra vonatkozó eh, egyezmény is érintett, és a Kanadával, Ausztráliával, eh, Dél-Koreáival kötendő egyezmény, valamint a bizottságnak az elképzelése, illetőleg a saját tagállamok Hollandia által fölállított adatbázist meg, meg kell vizsgálni. Aztán itt van a SWIFT egyezmény az Europolnak, azt javasolom, hogy mostantól fogva a mi banktranzakciónkkal kapcsolatos adatoknak az Egyesült Államoknak való átadását fejezze be, mert az jogszabályellenes. A brit, brit kémek megfigyelik az internetforgalmunkat, ez nem engedhető meg, és a titkos szolgálatoknak is alkalmazkodniuk kell az alapvető jogokkal kapcsolatos szabályokhoz. Az adat megőrzési szabályokat most már nem lehet megmenteni, teljesen más megközelítésmódra van szükségünk. A felderítési módszereket meg kell változtatnunk. Erre nincsen szükségünk új jogszabályra, ezek már megvannak. Egy dolog, hogyha a német, a holland államtitkárnak is van ezzel kapcsolatban feladata, valamennyi telekommunikációs internetvállalatot arra szólítok föl, hogy a mi telefonos adataink és internetes adataink gyűjtését fejezzék be azonnal, és várjunk addig, amíg meglátjuk, hogy hogyan tudjuk a polgárok jogait védeni. Köszönöm szépen, hogyha hogy a félelem ellen választanak, és a magánszektor, a magánélet védelmét választják. Köszönöm szépen, Ernst asszony. Az Európai Bíróság ítélet az adatok gyűjtésével kapcsolatban megállapította, hogy ez megsértette az európai polgárok jogét az elmúlt években, és ez is mutatja, hogy az alapjogi karta működik, és ez is bebizonyítja, hogy az európai szint nem képes a polgárok jogait megvédeni. Ausztriából, eh, Írországból és máshonnan is nagyon sok támogató eh, levelet kaptunk, hogy ez az ítélet így jót állapított meg. Eh, ez az ítélet megállapította minden más ítélet előtt, hogy az eddigi ítéletek azok nem megfelelőek. Gyakorlatilag a szabályokat visszamenőleges hatállyal szüntették meg, a szabály az nem létezik már, nincsen hatályban, és ezért nem is lehet megreformálni, és a bíróság megállapította azt, hogy senki sem élhet azzal az érvel, hogy a közjót céljára ilyen mértékben meg lehet, be lehet korlátozni az alapvető emberi jogokat tekintettel arra, hogy nincsen a tárolt adatok eh, és eh, a köz eh, fenyegetettségek között semmiféle közvetlen kapcsolat, és nyilvánvalóan így áll az ítéletben is, az adatok védelmének az abszolút szükséges minimális szintre kell korlátozódnia. Az Európai Uniónak a védelemmel kapcsolatos mániái azt követelték, hogy ez így történjen, de most a valamennyi adat megőrzést előirányzó jogszabályt felül kell vizsgálnunk. A Schengen információs rendszer az Europollal kapcsolatban, és egyáltalán minden olyan jogszabályt, ami lehetővé teszi hogy különböző bűnüldöző szervek a még elítélt, akár elítélt embereknek az adatait is gyűjtsék. Itt van a különböző harmadik államokkal megkötött légiutas adatok átadásáról szóló egyezmények. Ezeket is át kell vizsgálni, és teljesen világosan le kell szögezni, hogy ilyen egyezményeket nem szabad megkötni. A tagállamoknak pedig minden egyes olyan szabályozást, ami ilyen megőrzést irányoz elő, meg kell szüntetnie, mert hogy az az Európai Uniós joggal ellentétes, és nincsen jogalapja Európai Uniós szinten, és azt is követeljük a bizottságtól, hogy kezdeményezéssel lépjen fel, hogyha valamelyik tagállam elmulasztja e szabályok megszüntetését, akkor szerzőszegési eljárást indítsanak e, ellene az NSZ-jel kapcsolatos jelentésünk e, után. Egy hónappal az Európai Bíróság elítélte e, elítélte az adatgyűjtési gyakorlatot, és ezzel kellő hátszelet kapott ez a lépés. Ma teljesen nyilvánvalóan állást kell, hogy foglaljunk emellett. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos. Azt mondja, az Európa Bíróságnak az ítélete jó, és tisztáz tisztázza azt a lehetőséget, hogy egyáltalán a jövőben még milyen adatmegőrzésre van lehetőség, és mi az, ami e, már nem megengedett, és mi az, ami a határvonalon van. Én nem tudom elfogadni, hogy az egyetlen következtetésünk az kell, hogy legyen a bizottság részéről is, hogy a jövőben semmiféle javaslattal nem áll elő az adatmegőrzése kapcsolatban. Ezt nem tudom elfogadni, mert egyrészt a fenyegetettségi helyzetünk az elmúlt időszakban romlott, és azért sem tudom elfogadni ezt a végkövetkeztetést, mert hogy a biztonsági rések, amelyek a továbbiakban is fennállnak, és amelyek például a SWIFT ügyel kapcsolatban is okkal-joggal lettek emlegetve, ezek továbbra is fennállnak, és nyilvánvalóan az Európai Uniót is fenyegetik. És azért sem tudom elfogadni az előbb említett következtetést, mert a szabadsághoz való jog mellett a, az emberi jogok Európai Kartának hatodik eh, cikkejében a biztonsághoz való jogot eh, is rögzítették, ahogy azt a bíróság is egyébként leszögezte, és a eh, súlyos bűnözéssel szembeni küzdelem és a közbiztonságnak a garantálása szükséges. És nem tudom ezt a végkövetkeztetést azért sem elfogadni, mert ezáltal a bűnüldözés, ami mindez ideig ugye az állam monopóliuma, sok ezer esetben nem lesz lehetséges. És akkor nyilvánvalóan felmerül a kérdés, hogy akkor az önbíráskodás eh, kora köszönt ebbe, azokban az esetekben, amikor az állam már nem tudja a bűnüldözési feladatát ellátni? Úgy gondolom, hogy jogállamilag is eh, nagyon aggályos, hogyha az állam a bűnüldöző szerveit nem hozza olyan helyzetben, nem teszi képessé arra, hogy a bűnüldözési feladatokat ellássák, méghozzá eh, a technikának az adott korban érvényes színvonalán. Tehát fontos, hogy egy magas szintű védelemben állapodjunk meg, egy magas szintű biztonságban, amely a jelenlegi ö, ö, körülöttünk lévő világot nézve elfogadható mindenki számára. És nagyon fontos, hogy a polgároknak a rendészeti szervekbe és bűnüldöző szervekbe vetett bizalmát, és összességében az igazságszolgáltatási rendszerbe és a jogállamba vetett bizalmát erősítsük. Nem tudom elfogadni azt a magatartást, amit az előbb említettem, mert hogy itt most az áldozatoknak a jogos érdekeit figyelmen kívül hagyjuk. Tehát az Európai Bíróság által követelt egyensúlyat az adatvédelmi szempontok és a bűncselekmények felderítéséhez fűződő érdek között biztosítani kell, hogy az áldozatokkal, illetve a hátra maradottaikkal szemben a jövőben ne kelljen szemlesütve azt mondanunk, hogy képtelenek vagyunk a bűnüldözésre. Köszönjük szépen, Fosszúr. Elfogad-e egy kék kártyát? Ugyanis kicsit már késésben vagyunk, mert olyan sokan kérnek kék kártyát, tehát azt kérem mindenkitől, hogy kizárólag kérdéseket tegyenek fel. Eh, Intvell asszony. Dear colleague. Kedves Fosz kolléga, eh, kedves néppárt, azt értik ez alatt, hogy az Európai Bíróságot nem érdekli, hogy nem fontolta meg az európai polgárok biztonságát? Eh, tényleg szeretnék választ kapni erre a kérdésre. Tudnak -e esetleg 8 év után, azután, hogy 8 éve eh, kérik már ezt, tudnak-e valami bizonyítékot szolgáltatni arról, hogy eh, a személyes adatok eh, tömeges tárolása bármire is jó. Nem csak a távközlési adatokra gondolok, hanem mindenféle egyéb adatra, ami nem akadályozta meg a nagyobb terrorista támadásokat sem. Is from Madame Ernst. A, egy másik kérdés Ernst asszonytól. Az én kérdésem is ugyanebbe az irányba megy, hogyha megnézi az ítéletet, az 59. pontját, akkor teljesen világosan vitatják azt, hogy az adatok előzetes megőrzésével, és ráadásul a szóban forgó adatoknak a megőrzésével a legkisebb előrelépés is el lehet érni a terrorizmus elleni harcban. Ezt nem én írom, nem én mondom, hanem ezt az ítéletben találhatjuk meg ezt a megállapítást, hogyha önök tehát komolyan azt állítják, hogy a bűnüldöző szerveknek semmiféle adatgyűjtés nem szabad folytatniuk, Hát vannak azért más adatok is, más ö, célú adatgyűjtés is történik. Először is az összekötetési adatok, kommunikációs adatok már nem fognak rendelkezésre állni, hogyha ezt az adatgyűjtést nem folytatjuk, így ezekre, ezeket nem is lehet felhasználni, és nem lehet később aztán akár bírósági úton is bármit bebizonyítani. És pontosan ez az az ok, eh, amiről én itt most beszélek természetesen. Jövőben is lehetséges a felderítő munka, meg az előzetes ellenőrzés, de itt az is fontos, hogy a cselekményeket követni tudjuk, és utólag meg tudjuk nézni, hogy mi is történt pontosan. Nem csak a megelőzés, hanem valóban a bűnüldözés, tehát az elkövetett cselekmények üldözése e, is sérülni fog itt. Ami pedig az Európai Bíróság ítéletét illeti, a bíróságnak az a feladata, e, hogy a jogszabályokat e, értelmezze, és ezt szerint ítélje meg a dolgokat, és ne azt figyelje, hogy a jogalkotók vagy a politikusok mit akartak mondani a jogszabályjal. Nem igazán találjuk meg az ítéletben azt a határt, hogy hol ér véget eh, az egyes embernek, az individuumnak a biztonsága, és eh, hol kezdődik az ő jogos adatvédelmi érdeke. Köszönöm. López Aguilar port. A következő hozzászóló López Aguilar úr két percben. Köszönöm, elnök úr. Körülbelül egy héttel ezelőtt az Európai eh, Bíróság Luxemburgban kimondta, hogy 2006-ban az irányelvvel nem, az irányelv nem volt összhangban. Azt hiszem, hogy ez, ez egy nagyon jó hír 500 millió európai számára. Jogi okokból is így van ez, de mindenek politikai, szociális és demokratikus alapelvek alapján. Jogi szemszögből az Európai Bíróság egy nagyon felvilágosító ítéletet hozott, és ők úgy gondolják, hogy Európa a jogok és a szabadságok Európája, és az adatok megőrzése egyszerűen csak annyit jelent, hogy a tömeges adatokat gyűjtünk csak azért, hogy esetleg arra egyszer szükség legyen, most mindez összeegyeztethetetlen az európai értékekkel. Az Európai Bíróság ezzel az érvényességi paraméterként alkalmazza az Európai Unió alapjogi kartáját. Tehát ezzel a saját, dokument, a saját alkotmánybírói szerepét erősíti meg az Európai Unióban. És ezért nagyon jó hír ez, de elsősorban politikai, szociális és demokratikus szempontból. Ugyanis ez egyértelműen kimondja, hogy az Európai Unióban vége érhetetlen viták folynak a belső piacról, a pénzügyi irányításról, a válságról, és mindezek egy monetáris unióvá degradálnák az Európai Uniót. De nagyon fontos, hogy a polgárok jogaival és szabadság jogaival is nagyon fontos szerepe van az Európai Uniónak. A május 25-i választás után is nagy feladataink lesznek az európaiak jogainak védelmében, a, a magánéletük és a kommunikációjuk bizalmasságának a védelme is nagyon fontos. Az kell, hogy az Európai Unió végre az alapjogokkal is foglalkozzon, és ezért el, ez elengedhetetlen. Köszönjük szépen López Aguilar úrnak! mondja az elnök. Még egyszer azt szeretném kérni mindenkitől, hogy tartsa be a felszólalási időket. Ludford asszony a következő. Thank you. Thank you. Köszönöm szépen, elnök úr. A bíróság döntése mérföldkő az európai jog történetében korlátozza, hogy mi az, ami elfogadható, a szabadság korlátozása terén a biztonság zászlaja alatt Nos, 15 éve dolgozom az Európai Parlamentben, és az ügy egyre bonyolultabbá vált ma az online adatok és kommunikáció világában. Liberális demokrataként és az ALDA tagjaként mindig is elleneztem a 2005-ös irányelv tervezetet egyetértésben kollégáimmal a frakciómban, és ahogy Intved asszony mondta, ez klasszikus példája volt a politika mosásnak. Az Egyesült Királyság elnöksége alatt az ügyet az akkori brit Charles Clark belügyminiszter, brit belügyminiszter erőltette át, úgymond a Westminsteri eljárás ellenére, hiszen a brit törvény akkoriban nem volt erre. Tehát akkor gyakorlatilag a szocialisták és a néppárt együttműködésével, cinkosságával erőltették át Brüsszelen ezt a direktívát. A metaadatok tömeges tárolása minden egyes személyes kommunikáció tekintetében nem indokolható ez a bírósági döntés pontosan azt igazolja vissza, hogy 2005-ben igazunk volt. A tagállamoknak valóban sürgősen át kell tekinteniük a saját nemzeti átültetett jogukat. Biztos vagyok abban, hogy ha ők ezt nem teszik meg, akkor a tagállami bíróságok megteszik a megfelelő lépéseket a kormányoknak. Mindenképpen mindent meg kell tenniük a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus ellen, azonban ahol eh, nincs egyáltalán semmiféle gyanú nem merül fel, ott a magánszemélyek adatainak eh, megőrzése, összegyűjtése indokolhatatlan. A tömeges adatgyűjtés és a kémkedés saját polgárainkon után eh, gyakorlatilag egyrészt a nem hatékony felügyeletet jelenti, másrészt pedig az elszámolással másrészt pedig olyan adatgyűjtést, amelynek nem kell senki felé elszámolni azzal, hogy mit is csinál az adatokkal. Ez a kombináció lehető legrosszabb, és korlátozza a szabadságainkat. Tudom azt is, hogy a bíróság konkrétan kritizálta az, hogy nincs szükség bírósági eh, ítéletre vagy rendelkezésre, határozatra ahhoz, hogy eh, megkezdjék ezt a fajta adatgyűjtést bárkivel szemben. Eh, az a bírósági határozat így ez az ítélet tulajdonképpen pajzsot biztosít a, a tömeges adagyűjtéssel szemben, és megvédi a polgárokat. A felügyeleti, a hírszerzési tevékenységek messze meghaladták nagyságrendjükben az kiséges mértéket, és itt hivatkozhatnék a swift és az egyéb PNR utasadat rendszerekre is. A parlament fontos munkát végzett ezen a területen, ezeket a gyakorlatokat kritizáltuk, Többek között Moraes úr is, aki a 2005-ös helytelen szavazatát már jóvá tette. Elnök félbeszakítja Feszelt. Köszönöm szépen, megadom a szót Lunacek asszonynak. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos asszony, kedves képviselőtársain, az április 8-án néhány nappal ezelőtt az Európai Bíróság által hozott döntés tulajdonképpen eh, a kontinensen a polgári jogokat egy csapásra szabaddá tette az Európai Bíróság, ahogy Judi Sargentini kolléga már elmondta. Eh, a félelem és a félelemkeltés ellen döntött, és a polgárjogok védelme mellett tette le a garast. Én a hozzászólásomban szeretnék kicsikét a történelemmel foglalkozni, a történetiségével a dolognak, hogy miért jött létre ez a jogszabály 2012 elején, amikor az én zöld kollégám Ausztriában Albert Steinheiser foglalkozott az adatok előzetes megőrzésével, és elment a kérdéssel az osztrák alkotmánybíróságba, Eh, akkor ott beadtak egy beadványt ennek a szabálynak az ellenőrzésére. 11.139 eh, aláírás gyűjt össze eh, egyetlen hónap alatt a jogszabály ellen, és ez volt az egyik legnagyobb alkotmányossági panasz Ausztriában. És utána ezt a panaszt el is fogadta az alkotmánybíróság, és azokon a dolgokon alapult ez a beadvány, amin a jelenlegi döntés is. Gyakorlatilag beavatkozás történik az emberek magánszférájába, anélkül, hogy a megcélzott eredmény ténylegesen el legyen érve, tehát a terrorizmusnak a leküzdése. Egyetlen egy eset az még nem alapozza meg az ilyen fokú intézkedések tételét és nem biztosított ezáltal az adatmegőrzés által az intézkedések a eredménynek az elérése. Nagyon örülök annak, hogy az osztrák alkotmánybíróság annak idején eh, az Európai Bírósághoz fordult, és az osztrák polgárok által megfogalmazott kifogásokat, aggályokat eh, eh, támogatta, és azt mondta, hogy aránytalan és és teljesen hatékonytalan ez az adatmegőrzés. Az ítélet világosá tette, hogy ez a fajta adatmegőrzés és az ezzel kapcsolatos nemzetállami szabályok is megszüntetendők. Köszönjük szépen. A következő hozzászóló Verzsiat asszony. Köszönöm, elnök úr. Valóban az Európai Bíróság által összeegyeztethetetlennek ítélt irányelvet a 2004-es és 2005-ös London, illetve madridi merényletek után fogadták el. A terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni küzdelem intézkedéseket igényel, de ezek nem lehetnek akármilyenek. Az Európai Bíróság jogosan idézte fel a jogalkotónak azt a kötelességét, hogy figyelembe vegye az alapjogokat és az alkalmazandó elveket, például az arányosságot. Ez az irányelv aránytalan kötelezettséget rót a távközlési szolgáltatókra, azokra tehát, akik internet elérést szolgáltatnak, és a kommunikáció típusát, időpontját, feladóját, címzetjét, a használt technológiát és pontos helyét mind rögzíteni kellett. Tehát ez egy tömeges adatrögzítés volt. És tudjuk már a vizsgálatunk után, hogy ez nem a megfelelő módszer. Az ítélet is kimondja, hogy csak a célzott intézkedések lehetnek hatékonyak, és itt kell megtalálnunk a híres egyensúlyt. A civil szervezetek is megnyilatkoztak ebben a kérdésben, és a nemzeti jogszabályokba történő átültetéskor is elhangzott, hogy másféleképpen ültették át az egyes tagállamok, és számos alkotmánybíróság találta ezt összeegyeztetetlennek az alkotmányukkal a magánélet és a személyes típusú adatok védelme kétségbe vonja azt, hogy ezeket a széleskörű adatokat valóban meg lehet-e őrizni. Az Európai Bíróság csak azokat az aggályokat visszhangozza, amelyeket mi is folyton ismételgetünk. Azok a tagállamok, amelyek már átültették ezt a jogszabályt, azoknak azonnal fel kell függeszteniük ennek az alkalmazását. Ezt rendeli el az Európai Bíróság ítélete. A bizottság pedig bizonyos területeken, például a gazdasági kérdésekben már követte az Európai Bíróság ítéletét, és nagyon jó lenne, hogyha ezt alapjogi kérdésekben is így tenné. Azt remélem, hogy a már évek óta represszív jellegű jogszabályok most meg fognak változni, és az Egyesült Államokkal való kapcsolatunk is nagyon fontos ezzel kapcsolatban. Fel kell függesztenünk minden hasonló megállapodást, ami megsérti az emberek alapvető jogait. Az Európai Uniónak következetesnek kell lennie. A polgárok nagyon örülhetnek ennek a mostani ítéletnek, reméljük, hogy továbbra is ebbe az irányba fogunk majd elmozdulni. Köszönjük szépen, Kelly úr következik i think whether uh, people were in favor sokan támogatták ezt a direktívát, ezzel együtt uh, örülnünk kell annak, hogy a bíróság függetlenül tudott dönteni, olyan ítéletet uh, hozott, amelyet természetesen üdvözölnünk kell, és magunkévá kell tennünk. Úgy gondolom, hogy az osztrák alkotmányos bíróság ítéleteit is megerősíti. Ez azt hiszem, hogy nem kell különösebben meglepődnünk. A célunk mindenképpen az volt, hogy az emberek alapvető jogait megőrizzük, megvédjük az Európai Unión belül elsősorban, de meggyőződésünk, hogy világszinten kellene érvényesülnie az ítélet felhívja a figyelmünket arra, hogy a súlyos bűncselekmények elleni küzdelem és a közbiztonság elleni megolvása érdekében a bíróság úgy döntött, hogy az Európai Uniós szabályok megsértették az arányosság elvét, és azt is elmondja, hogy a direktíva súlyosan Eh, megsértette az alapvető jogokat, és nem biztosította azt, hogy az alapvető jogokba való beavatkozás korlátozva legyen a szükséges mértékre. Tehát biztosítanunk kell azt, hogy bármi, amit elfogadunk, nem haladja meg a, meg a vonatkozó határokat, hiszen ma már egyre több ember megy az internetre föl, és tudniuk kell azt, hogy az adataik biztonságban vannak, és hogy azok, akiknek az a dolga, hogy a törvényeket érvényre jutassák, azok jól végzik a munkájukat, a bíróság véleménye szerint is ennyi. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen. A következő felszólaló Guillaume asszony. Madame la commissaire. Tisztelt biztos asszony, kedves kollégák! A legutóbbi években a parlamentünk mindig fellépett a személyes adatok védelme mellett. A luxemburgi bíróság múlt heti ítélete pedig megmutatja, hogy nem vagyunk egyedül ebben a küzdelemben és tudom, hogy önök is ugyanígy gondolják. A bíróság megerősítette a személyes adatok megőrzéséről szóló irányelv célkitűzését, de úgy ítélte meg, hogy a szisztematikus adatok megőrzése az összes európai felhasználó részéről nem arányos intézkedés. Nincsenek megfelelő biztosítékok, és ezért ez különösen súlyosan sérti ez az intézkedés az alapvető jogokat. A 2005-ben elfogadott irányelv egy különös kontextusban született a merényletek után. És ezt a bizottság is kimondja az értékelésében. A technológiai fejlemények és a big data megjelenésével a polgárok adatait bármilyen magánszervezet is tárolhatja. A tanácsnak ezzel egy erőteljes üzenet küldésére került sor. A szükséges intézkedéseket kell csak bevezetni a polgárok adatainak megőrzésére, és biztosítani kell ezen közben a mindennapi tevékenységük biztonságát. A személyes adatok megőrzése ilyen módon elfogadhatatlan. A súlyos bűncselekmények és a terrorizmus elleni küzdelem továbbra is nagyon lényeges, de ez nem jelentheti a polgárok magánélethez való jogának megsértését. Nem elég csak szlogenekben beszélni, ezeket tettekre is kell váltani. És a következő tanács egy új szöveg, bizottság majd egy új szöveggel áll elő. Köszönjük. Most pedig Wikström asszonynak adok szót két percben. Ja, domstolens. Köszönöm szépen, elnök úr, az Európa Bíróságnak ez az ítélete az adat megőrzéssel kapcsolatban fontos döntés. Egyfajta gyújtóláng, ami a következő folyamatokat katalizálja, és elindítja azt a folyamatot, amelynek során megvizsgáljuk, hogy hogyan tároljuk az adatokat az emberi jogok figyelembevételével. A jelenlegi adatmegőrzés az ítélet szerint a jelenleg hatályban lévő alapjogokkal és szabályokkal nem összeegyeztethető. Az ítélet elég egyértelmű, és teljesen nyilvánvalóvá teszi, hogy mit kell tennünk. Nagyon nagy kihívásokat is támaszt ez a tagállamokkal szemben az alapvető emberi jogok védelme területén, és természetesen az Európai Uniónak is el kell fogadni ezt az ítéletet. Ugyanakkor ez egy újabb esélyt is biztosít, hogy a adott területre vonatkozó jogszabályokat a jövőben javíthassuk. Az adatok elektronikus tárolására a jövőben csak a megalapozott gyanú esetén szabad lehetőséget biztosítani szerintem, nem pedig általánosan. És a tagállamok, és minél hamarabb szabályt kell erre elfogadni, hogy aztán a tagállamok is ehhez igazítsák a saját szabályaikat. Fölmerül az a kérdés, hogy irányelv vagy rendelet formájában kívánunk-e szabályokat alkotni ezen a területen, hiszen a rendelet az közvetlenül hatályos lenne a tagállamokban. Ez egy nagyon nehézkes folyamat, és nehéz majd gondoskodni arról, hogy a megvalósítás is megfelelő legyen. Ezért a jövőben úgy gondolom, hogy inkább a rendelet, rendeletek útján kell, hogy jogszabályokat alkossunk, és nem irányelveket kell elfogadnunk. Én üdvözlöm azt, hogy a bizottság visszafizeti Svédországnak azt a bírságot, eh, amiért is eh, amit azért kell fizetnie, mert a eh, bizottság azt gondolta, hogy nem hajtotta végre időben Svédország az irányelvet. Köszönöm szépen, most pedig Slüter úr kettő percben. Én is nagyon boldog vagyok, hogy itt a parlamenti elvesztett szavazás után az Európai Bíróságnak köszönhetően ez a hatékonytalan, drága, teljesen idióta e, és illegális jogszabály végre hatályon kívül lett helyezve. Ez az alapvető jogok 8 éven keresztül tartó, nagyon e, kínos megsértésének vetett véget jó lett volna, hogyha az adatvédelmi ombudsmanra hallgatunk, ő nagyon kritikus volt, de most e, végre nem lehet már ignorálni az ezzel kapcsolatos kifogásokat. Nagyon remélem, hogy az Európai Unió most már ö, a szabályokat betartja, és nem folytatnak illegális adatgyűjtést. Arra is fontos utalni, hogy ennek a szabályozásnak a hatékonysága teljesen alacsony volt, az esetek 0,006%-ában sikerült csak egy jogszabály nyomán valami fajta eredményt elérni. Az Európai Unió gyakorlatilag ennél kisebb hatékonyságú jogszabályt még sosem fogadott el. És hogyha megnézzük az Európai Bíróság ítéletét, akkor azt is láthatjuk, hogy a bíróság kritizál bizonyos alapelveket. Itt például eh, az adatoknak a hatalmas mennyiségét, amit mindenkiről gyűjtöttek, és eh, azt, hogy itt eh, kényes, személyes adatokat gyűjtöttek, és hogy azt is kritizálták, hogy kinek adtak hozzáférést e, ezekhez az adatokhoz. E, ítéletet nagyon könnyen lehet alkalmazni a SWIFT egyezményre, az légiutas adatokkal kapcsolatos egyezményre, és nagyon sok tagállami jogszabályra is. Mi azt szeretnénk, hogyha jövőben valamennyi hasonló jogszabályt e, nagyító alá vennének, adott esetben tagállami jogszabályokat is, és azokat ennek az Európai Bírósági ítéletnek a fényében jogellenesnek ítélnék. Szeretném, hogyha a bizottság adna egy menetrendet, hogy mikor kíván az ilyen problémákkal foglalkozni. Thank you, President. I think this Köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, hogy ez a döntés nem jöhetett volna alkalmasabb pillanatban, mint most, eh, hiszen eh, világszerte mindenki tisztában van azzal, hogy milyen tömeges eh, megfigyeléssel kell szembenézni világszerte az úgynevezett terror elleni háború, Edward Snowden hősies tettei révén lelepleződött. Azt látjuk, hogy bizonyos képviselők azonban meglehetősen ironikus módon reagálnak mindenre, hiszen az ő frakciójuk volt az, amely megszavazta 8 évvel ezelőtt ezt a direktívát furcsán beszélnek, valójában azt mondják, hogy üdvözlik a döntést, bírósági döntését, de közben nyilvánvalóan nem, hiszen időközben privatizálták a Big Brother-t, a nagy testvért, a telefonos cégek gyűjtik az adatokat az emberekről, az e-mailjeikről, telefonbeszélgetésekről, SMS üzenetekről 8 évig. Emlékezzünk, hogy kit kell, kinek kell ezért köszönetet mondani. Aktivisták Európában, ideértve Írországot is küzdöttek azért, hogy ez a helyzet megváltozzék Eh, bírósági perek eh, indításra került sor és azt se felejtsük el, hogy ez az ügy immár eh, nem nevezhető, most sem lezártnak, hiszen mostantól kezdve a, a alulról kell támadni, a tagállami törvényeket mozgalom formájában, bírósági próbaperek és perek formájában a bizottság is segíthetne ebben a munkában, de ez a küzdelem még nem ért véget. Néhány néppárti kommentár és a bizottság néhány megjegyzése is meglehetősen aggasztó. A bizottság azt mondta, hogy továbbra is egyértelműen elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a bűncselekmények és a terrorizmus ellen küzdjünk. Nem tudom, ez mit jelent ez a döntés a kapcsolatban. Ez azt jelenti, hogy még több antidemokratikus nagy testvér szabályt alkotunk. Jó lenne, hogyha nem a, használnánk tovább a terrorizmust az emberek jogainak megsértésére. Köszönöm. Köszönöm szépen az Európai Bíróságnak az adatmegőrzése kapcsolatos itt ítélete, egy nagyon fontos ítélet. Herbert Brandl német újságíró azt mondta, hogy ezzel gyakorlatilag egy új éra köszöntet az európai alapjogi védelemre. Az ítélet az gyakorlatilag egy történelmi pillanat a magánadatok védelmében annak a következménye, hogy nagyon sokan úgy gondolták, hogy az adatoknak a tömege gyűjtése, megőrzése és túldimenzionált eh, adatmegőrző eh, létesítmények létrehozása Európa biztonságát növeli. A bíróság azt mondta, hogy a folyamatos megfigyeltségnek az érzése az elbizonyítanítja az európai polgárokat. Véleményem szerint eh, az adatmegőrzés az alapvető jogok megsértése volt, és ezért összeegyeztethetetlen az európai szabályokkal az Európa Bíróság bírói úgy gondolták, hogy a szükségesség az arányosság és a célhoz kötöttség teljesülnie kell ennek az adatmegőrzés során. Tehát meg kell vizsgálnunk, hogy ezek a szempontok hogyan vannak biztosítva. Ennek ezek nélkül nem szabad eljárnunk. Az európai jogalkotóknak is figyelembe kell ezt venniük, és a jövőbeni jogszabályban figyelni kell arra, hogy megfelelően megfelelő keretek közé szorítsák az adatmegőrzést hogy van-e értelme az adatok előzetes megőrzésének, gyűjtésének, tárolásának, az persze egy jogos kérdés. A polgároknak az aggodalmát is ezzel kapcsolatban figyelembe kell venni az európai jogszabályalkotónak. Egyben elsősorban arra is figyelnie kell, hogy a kapcsolódó jogszabályokat, e, így például a SWIFT egyezményt, e, e, a légiutas adatok átadásáról szóló egyezményeket, és azoknak az alkotmányosságát megvizsgálja. Ezen túlmenően a tagállamoknak is a saját jogszabályokat meg kell vizsgálniuk. Most már nem hivatkozhatnak ugyanis az időközben hatályon kívül helyezett európai szabályra. Figyelniük kell arra, hogy gyakorlatilag az ok nélküli, indok nélküli általános adatgyűjtésnek a kora lejárt. Köszönjük a következő hozzászóló hírs asszony. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Egy ilyen USB sticken gyakorlatilag európai polgároknak a millióinak az adatai lehetnek tárolva. Ki, mit, ki, mikor hívott föl, ki, mikor, kinek, milyen SMS-t küldött. Ez folyt gyakorlatilag ártatlan emberek adatai gyűjtötték millió számra, ez végre véget ért. Az adatgyűjtési gyakorlat eh, mindez idáig egy általános eh, gyanú alá helyezett mindenkit, függetlenül annak indokoltságától. És ezért bocsánatot kell kérnünk az európai polgároktól, bocsánatot kell kérnünk az, azért, hogy kiszimatoltuk őket olyan formában éveken keresztül, ahogy eh, azt nem lett volna szabad. És ami sokkal inkább sokkoló az az, hogy az Európai Bíróság eh, ítélete nem vezet automatikusan a tagállami szabályok eh, felülvizsgálatához, és a konzervatív kollégák, például Weber úr már rögtön új javaslatot kérnek a bizottságtól. Teljesen hihetetlen, hogy itt lábbal tiporják eh, a polgári jogokat. Nem fenyegethetik az embereket állandóan a terrorizmussal és a bűnözéssel. Itt van például a Zabine Lighthizer Schnarrenberger volt német liberális igazságügyminiszter, aki megakadályozta, hogy Németországban ez a szabály be legyen vezetve, és ennek ellenére a német rendőrség kitűnő munkát végzett. Tehát nem szabad, hogy a rendőrséget azzal gyanúsítsuk, hogy szükségük van erre az adatmegőrzésre azért, hogy eredményesek legyenek a bűnüldözésben. Sem európai szinten, sem nemzetállami szinten nincs erre szükség. Köszönöm szépen, Zippel asszony a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, az Európai Bíróság az európai adatmegőrzési irányelvet hatályon kívül helyezte. Az államnak az a feladata, hogy megvédje a polgárokat, de a szabadságjogok és az alapjogok a továbbiakban is érvényesülni kellenek. Itt nem csak egyes részleteket kritizált a bíróság, így például a megőrzés időtartamát, hanem alapvetően állapította meg, hogy nincsen arra joga az állami szerveknek, hogy generális általános jellegű adatgyűjtést folytassanak, hiszen ez megsérti az alapjogokat, és fontos jogállami szabályokat, így például az ártatlanság vélelmét az Európai Bíróság ítélete alapján csak egy dolog maradt kérdéses, Megkérjük-e a bizottságot, hogy új javaslattal álljon elő, vagy pedig az adatmegőrzést végérvényesen lesöpörjük az asztalról. Ugyanakkor elsősorban egy másik kérdést kell megválaszolnunk, hogyha az európai irányelv az európai joggal eh, és az európai emberi jogi alapkartával nem egyeztethető össze, akkor ez érvényes-e automatikusan a tagállami eh, átültetésre is. Én legalábbis azt tartanám következetesnek, konzekvensnek, hogyha a, nemzet, eh, a nemzeti tagállami átültetést is megvizsgálnánk. És ez természetesen más adatgyűjtő megőrző rendszerekre is vonatkozik a SWIFT egymezmény és mások hatája alatt az aktuális viták fényében, amit az adatvédelemről és az adatgyűjtésről folytatunk. Vilválóan az állami szolgálatoknak, nemzetbiztonsági szolgálatoknak is figyelniük kell arra, hogy hogyan tudjuk a digitális korban is a szabadságot eh, és a polgári jogokat védeni. Amire most szükségünk van, az gyakorlatilag a közös értékeinknek az újragondolása, újraértelmezése, a demokrácia, demokrácia és a jogállamiság elvének az új érvényesítése. Sajnos itt újra kell kezdenünk az építkezést. Köszönöm szépen. Komás asszony neve van a listán. Akkor kezdjük el a spontán felszólalások listáját Tarabella úr elsőként. Madame la commissaire, monsieur le président. Biztos asszony, elnök úr. Az Európai Bíróság ítéletében jelezte, hogy az európai irányelv nagyon súlyosan megsérti az alapjogokat, a magánélethez való jogot, a személyes adatok tiszteletét, és ezért ezt a szükséges minimumra kívánja korlátozni. Én ezt osztom elfogadhatatlan, hogy minden indok nélkül ennyi adatot őrizzenek meg. A 2006-os irányelvet akkori események befolyásolták, és gyakran visszaélés szinten gyűjtötték össze az adatokat. Az egyéni élet és a magánélet szabadságát sértették meg ezzel. A szabadkereskedelmi megállapodást éppen ezért újra kell tárgyalni az Egyesült Államokkal, hiszen ők úgy gondolják, hogy tárolhatók és manipulálhatók is a személyes adatok. Sosem hittük, hogy az Európai Bíróság ilyen ítéletet fog majd hozni, de úgy tűnik, hogy egy központi érték számunkra a magánéletvédelme, és ez mind az 500 millió európai polgár számára nagyon fontos. Köszönjük szépen! Engström kolléga következik. Tack, herr talman! Ja, domstolen har nu... Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Bíróság megállapította, hogy ez az irányelv az alapvető jogokat megsérti, és ezért automatikusan hatályon kívül helyezte ezt a jogszabályt. De hát ennek következményeképpen a nem automatikusan helyezte hatályon kívül az irányelv nyomán elfogadott nemzeti jogszabályokat. Ma Ström biztosnak az a feladat, hogy felügyelje a tagállamokban az alapvető jogok betartását. Hát az a kérdésem hozzá, hogy hogyan gondoskodnak majd a jövőben arról, hogy a jog irányelven alapuló nemzetállami jogszabályokat minél hamarabb hatályon kívül helyezik. Mit tesz a biztos, bizottság annak érdekében, hogy a tagállami jogszabályok a lehető leghamarabb hatályon kívül legyenek helyezve. És aztán itt van a SWIFT egyezmény, ugyan ezeket a pontokat jogokat sérti meg, amiket az Európai Bíróság ítélete is e, e, kritizált, tehát az emberek adatainak a tömeges tárolása, az ártatlan emberek adatainak a tömeges tá- tárolása. Mi már többször kértük, hogy a SWIFT egyezményt mondják fel. Madame Gomez. Köszönöm, és most kérném meg e, Gomes asszonyt egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. kisebb kavarodás volt, nem voltam felkészülve, de azért szeretnék gratulálni a bíróságnak eh, a döntéshez, hiszen nagyon világosan meghatározta eh, mi a helyzet. A tagállamoknak azonban le kell a, a következtetéseket ebből. Fontos, hogy az adatvédelem eh, elvéhez visszatérnek a tagállami gyakorlatban is. Eh, fontos garantizálnunk, hogy az Egyesült Államok is biztosítsa a fellevezési jog lehetőségét, eh, a jogorvoslati eh, lehetőséget mind bíróságok előtt, mind adminisztratív eljárásban az európai polgárok számára, ugyanúgy, mint az amerikai polgárok számára. Now, I would like... Köszönjük szépen, most pedig Malmström biztos kérném meg, hogy mondja el záró hozzászólását. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselő, köszönöm ezt a vitát. Ahogy az elején már elmondtam, a bizottság természetesen üdvözli az Európai Bíróságnak ezt az ítéletét, hiszen nagymértékben egybecseng azokkal a bírálatokkal, amelyeket néhány évvel ezelőtt mi is megfogalmaztunk. Az ítélet teljes vonatkozásait időbe telik feltárni, és ezen jelenleg is dolgoznak a jogi szakértőink. De néhány dolog már most is egyértelmű. Először is, ahogy ezt mindenki elmondta, azonnal érvénytelenek kell nyilvánítani az ebből származó jogszabályokat, de 2006-ban lépett életbe ez az irányelv, és a bizottság ezért teszi meg jelenleg is a lépéseket, hogy Németország elleni eljárást megszüntesse, és a büntetést pedig vissza fogjuk utalni Svédországnak. Az ítéletet nem a, konkrétan a tagállamokkal szemben hozták, minden tagállamnak magának kell eldöntenie, hogy meg kell -e változtatnia a nemzeti jogszabályokat. Tehát a nemzetek joghatóságának a hatáskörébe tartozik ennek az eldöntése. Érkezett néhány kérdés az utas nyilvántartás és a TFTP rendelkezéssel kapcsolatban is. Úgy tűnik, hogy mivel ezek a megállap, megállapodások elég konkrét biztosítékot tartalmaznak, a Nemzeti Adatvédelmi Hatóságok vezetőiből álló munkacsoport nem talált ellentmondást az ítélettel kapcsolatban, de erre még vissza fogunk térni. Ami az európai utas nyilvántartó eh, rendszerrel való összeférhetőséget illeti, eh, ezeket az ügyeket nem lehet összevetni. Az európai utas nyilvántartási irányelv csak azokat az ügyeket eh, érinti, amelyekről az ítélet is nyilatkozott, hiszen csak korlátozott körben fogják használni a, nyilvántartó rendszerben szereplő adatokat súlyos bűncselekmény és terrorizmus megakadályozására. És ebben a javaslatban további biztosítékok is szerepelnek, amelyek megvédik az emberek alapvető jogait. Önökkel mostanáig is együttműködtünk, a következő parlamenti ciklusban pedig folytatni fogjuk ezt a munkát meg fogjuk vizsgálni azt, hogy lehet-e még erősíteni a biztosítékokat. Az Európai Alapjogi Ügynökség dokumentuma szintén nagyon hasznos ösztönzőként szolgált. Weber úr, sajnos nem tudunk néhány nap alatt egy alapos értékelést biztosítani. Ha, és ezt hangsúlyozom, hogy ha és amennyiben egy új javaslatot fogunk készíteni, akkor természetesen figyelembe fogjuk venni az Európai Bíróság ítéletét, de azt az adatvédelmi reformot is, amelyről már olyan sokszor folytattunk itt vitát. Talán emlékeznek rá, hogy néhány héttel ezelőtt beszéltünk a Stockholm utáni programról, és a nyílt és biztonságos Európára vonatkozó bizottsági kezdeményezést is. Ebbe is bele fogjuk építeni az adatmegőrzési irányelvvel kapcsolatos ítéletet, amely akkor még nem volt ismert. És ha is amennyiben lesz tehát új jogalkotási javaslat az adatmegőrzési irányelv új formájára, akkor természetesen ezt a normális jogalkotási eljárás szerint fogjuk majd elfogadni, tehát az Európai Parlamentet is teljes körűen be fogjuk vonni. Ez is fontos a javaslat minősége szempontjából. De azt hiszem, hogy nagyon korai még erről beszélni. Vissza fogok térni erre, amikor az összes jogi aspektust megvizsgáltuk. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük a biztos asszonynak, és ezennel lezárom az ezzel kapcsolatos vitát. A következő napirendi pont a bizottság alelnökének, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata. Vallásszabadság és kulturális sokféleség. Az első hozzászóló Kurkulasz úr lesz,